Szeretném megkérdezni, hogy a tolmácsolás működik-e? Nincs gond a tolmácsolással? Rendben. Tehát a június 23-án megszakított ülésünket folytatjuk most itt az Európai Parlamentben. A frakciókkal megállapodtunk abban, hogy ma a az eljárási szabályzat 146 per 2. illetve 146 per 4-es pontjának megfelelően rendkívüli élést tartunk, hogy megvitathassuk az Egyesült Királyságbeli népszavazás eredményét. Hölgyeim és uraim, első ízben történik meg, hogy egy plenáris ülést ilyen hirtelenséggel hívunk össze. Ez a rendkívüli intézkedés persze egy rendkívüli precedens következménye, Nevezetesen egy tagállam úgy döntött, hogy kilép a közösségből. Ezért nagyon nagyra értékelem, hogy az Európai Bizottság teljes kollégiuma itt van, Lord Hilt beleértve, és üdvözlöm Önt, bizottsági elnök úr, az Európai Bizottság összes tagjával együtt itt az Európai Parlamentben. Es ist wichtig, dass wir im Parlament Fontos, hogy itt a parlamentben, az Európai Demokrácia házában vitát folytassunk erről a témáról, amely mindannyiunkat nagyon mélyen érint. Hiszen, hölgyeim és uraim, egyes sajtóorgánumok beszámolóival ellentétben az Egyesült Királyságban született döntés a brit nép akaratának kifejeződése, de egy olyan döntés az egyben, amely minden európai polgárt érint. Ezért fontos, hogy az európai polgárok képviselői itt, ebben a házban megvitassák az eseményeket. A vita elején azonban engedjék meg, hogy elmondjak egy dolgot. Négy évtizeden keresztül nagyon sok politikus és nagyon sok tisztviselő dolgozott az európai intézményekben, olyanok, akik az Egyesült Királyságból érkeztek ide. Én magam is évtizedeken át dolgoztam közösen Egyesült Királyságbeli kollégákkal azon, hogy közösen építsük az európai építményt. Ezért azt hiszem, mindenki nevében elmondhatom azt, hogy mindenkiben megfogalmazódott az az igény, hogy az, ebben a házban ehhez adminisztrációjában dolgozó munkatársaknak elmondjuk eh, ma, mélységesen sajnáljuk azt, hogy Nagy-Britannia úgy döntött, hogy elhagy bennünket, de önök, mindazon kollégák, akik éveken keresztül velünk dolgoztak itt együtt, önöknek eh, elköteleződésünket szeretnénk kifejezésre juttatni, mind emberileg, mind politikailag. Uns allen ist klar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Teljesen világos, kedves kollégák, hogy az Egyesült Királyság értéke, főleg ami Európa külpolitikáját illeti, de a szabadságjogok megvédése területén is nagyon nagy jelentőségű. Ugyanakkor azonban az Egyesült Királyság polgárainak, az ő többségüknek az akaratát tiszteletben kell tartanunk. Ez különösen fontos, amikor ma az 50-es cikkeiről beszélünk, illetve az 50-es cikkben megfogalmazott folyamat bevezetéséről. Szeretnék köszönetet mondani valakinek, aki itt jelen van a teremben, és aki egy nagyon nehéz helyzetben, véleményem szerint legalábbis, nagyon jó munkát végzett, és aki egy nagyon jelentős lépést tett. Jonathan Hill az Egyesült Királyság beli biztosi posztot felszabadította, újra rendelkezésünkre bocsátotta, ezért várhatóan ma van itt utoljára. Szeretném elmondani önnek, Lord Hill, hogy az Egyesült Királyság EU-ban maradásáért kampányolt, ezért az Európai Parlament nevében szeretném önnek megköszönni ezt és az Európai Bizottságnál végzett munkáját is. danke Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Köszönöm, kedves kollégák. Ez a taps is azt mutatja, hogy az Európai Parlament képviselőinek túlnyomó többsége mely oldalon áll, azok oldalán, akik azt szeretnék, hogy az európai, azt szerették volna, hogy az Egyesült Királyság az EU-ban maradjon. Ugyanakkor azonban Lord Hill lemondása is gyakorlatilag egyfajta jelzés jelzi azt, hogy a kilépés folyamata de facto megkezdődött. Most megkezdjük a vitát. Először az Európai Tanács részéről Plesár úr kap majd szót. Tusk urat is meghívtam a mai ülésre, Rütte miniszterelnök urat is. Ez ugy- ugyanakkor eh, nem jelenti azt, hogy nem értékeljük nagyon nagyra, hogy ön ma itt van velünk és a tanácsot képviseli.